kapni, ez indokolt volt-e, vagy elővigyázatosságból tették ezt, és hogy mennyire eh, védett valóban az e-mail rendszerünk. Köszönjük, illetve képviselőasszony, eh, megvizsgáljuk ezt a kérdést, és természetesen részletes információval fogunk önnek és a kollégáknak szolgálni e tekintetben. thank you very much. Uh, Eh, Guillaume, our rapporteur. Guillaume, Sylvie Guillaume az előadó. Szeretném megadni önnek a szót, Guillaume asszony. Köszönöm elnök úr, tisztelt kollégák! az első szakaszt átlépjük ezen a héten az eljárás irányelv felülvizsgálatát illetően, hiszen szerdán szavazunk a bizottság e, felülvizsgálati javaslatáról, ami a menekült státusz megadását, illetve elutasítását illeti. A parlament véleménye nagyon fontos ebben a párbeszédben a tanácssal egy olyan témáról, amely azt hiszem, hogy a menedék ügyik csomag kulcsa, és a tanácson belül nagyon sok vita volt ezt illetően. Azt hiszem, hogy az irányelv alapjául szolgál a véleményünk, és sikerül a 2012-es határidőt betartani, hogy közös szabályozást alakítsunk ki a menekültügy témájában az ö, ENSZ menekültügyi főhatósága egy jelentést tett közzé a múlt héten, és ez megmutatja, hogy a menedékkérők száma a gazdag országokban 40%-kal csökkent 10 év alatt, és 5%-kal egy év alatt. Ez az információ felveti bennünk a kérdést, hogy melyek az okai ennek a megállapításnak. Itt az kevesebben kérnek menekült státuszt, vagy nagyon szigorú a menekült ügyi ellenőrzés egyes országokban. A fejlődő országokból érkeznek a legtöbben a menedékkérők, illetve azok is fogadják be ezeket a legtöbben, noha nincsenek erre eszközeik. Európában világos szabályozásra kellene lenne szükség, és a fő téteket illetően Egyrésztről a rossz tagállami gyakorlatokat kell listába szedni, nagyon ö, ö, protekcionisták ezek a szabályozások, egyenlőtlenségek ö, tapasztalatok a tagállamok között, például a különböző menekültügyi rendszerek tekintetében Európában. Két példa, a kedvező döntések első fokon, Nos, 2009-ben 65 százalék, illetve 1 százalék között mozgott ezek aránya a fellebezési határidő első fokon két és 30 nap között mozog. Az egyenlőtlenségek tehát nem hiányoznak a tagállamok között, akár a gyorsított eljárásról beszélünk el, akár az egyéni meghallgatásokról, vagy a hatékony fellebezésről. Ezek az egyenlőtlenségek összeegyeztethetetlenek egy közös menekültügyi rendszerrel, amely egyenlő védelmet kell, hogy biztosítson az egész EU területén. A Dublin 2 szabályozása is ellentétes ez, mely szerint a menekültügyi rendszerek a tagállamokban ekvivalensek, tehát a megfelelő szabályozás elengedhetetlen az igazságos, hozzáférhető, biztonságos és hatékony eljárás biztosításához. Még egyszer válaszolnék a szöveg ellenzőinek egyes felvetéseire, melyek szerint ez az irányelv csak költségek növekedésével járna és növelni a visszaéléseket. Ezek az eljárásjogi változtatások bizonyosan jelentenek majd költségeket rövid távon, de így módon láthatjuk, hogy főként az eljárások rossz felhasználása, rossz minőségű eljárások azok, amelyek sokba kerülnek jelenleg a tagállamoknak két mutató erre vonatkozóan. Nagyon sok a fellebbezés, és nagyon hosszúak az eljárások. A visszaélések problémáját is felvetik sokan. Ez a bevándorlás problémájának átpolitizálását jelenti, noha ez egy alapvető jog, és hogyha megnézzük az arab világok, világban kialakult helyzetet, ez felveti az Európai Unió felelősségét, azt illetően, hogy megfelelő ö, védelmet biztosítsunk az üldöztetés áldozatainak. A bizottságnak tehát az elsőfokú eljárásokat, a frontloadingot javítania kell, minőségi döntést kell hozni első fokon, és ez szolgálja az üldöztetés áldozatainak, az illetékes hatóságokét a kedvezőtlen döntések indoklását javítani kell, és így módon el lehet kerülni, hogy a fellebezésben helyt adjanak az adott kérelemnek, a visszaéléseket is el lehet így kerülni, és a befogadási költségeket csökkenteni lehet a tagállamok számára, és így a valóban jogosult kérelmezőknek adják meg a menekült státuszt. Néhány észrevétel a jelentéssel kapcsolatban egyrésztről az ö, térítésmentes jog ö, segélyhez való ö, jog nagyon fontos, és a döntés minőségének javítása. Fontos a sérülékeny menedőkérők problémája, amely egy teljesen ö, néma csoport. Seven minutes. Do you want... Két, hét percük van együtt. Most öt plusz kettő arányban osztják fel, vagy hogyan gondolták? Még egy perc és befejezem, mondja a harmadik tét a fellebbezési joghoz való hatékony jogot is biztosítani kell gyorsított eljárást, a megfelelő észszerű határidők kialakítását és a biztonságos országok koncepcióját. Itt egy együttes koncepcióra van szükség együttdöntés végezetül ezen jelentés elfogadása egy erős jelzést kell, hogy jelentsen a parlament részéről a tanács, illetve a bizottság irányába. A parlament kijelölte a vörös vonalat, ami nem lehet átlépni, nem lehet lefelé harmonizálni ezeket a jogszabályokat, és remélem, hogy annak örülhetünk, hogy ez nem fog bekövetkezni. Köszönöm asszonyom, az Európai Bizottság nevében most Cecilia Malmström Biztos asszony következik. Üdvözöljük Önné a szó. Köszönöm, elnök úr. Előadó. This week is very important. Előadó asszony, a szavazás rendkívül fontos, és ez egy fontos lépés a 2012-ig kialakítandó új menekült politika elérése érdekében a Stockholmi programnak is megfelelően. Köszönöm Szilvi a nagyszerű munkát és az együttműködést. Ön jól megértette, hogy mik a szükségletei a menedékkérőknek, illetve milyen kihívások előtt állnak a nemzeti közigazgatási rendszerek. Az új menekültügyi rendelkezések keretében azt szeretnénk biztosítani, hogy mindenhol ugyanabban az elbánásban részesüljenek. Most eh, sajnálatos módon eltérő szabályok, eljárásrendek vannak érvényben, holott állítólag ugyanazok az egyezmények, ugyanazok az elvek és ugyanazok az értékek. Tisztességes és hatékony eljárásra van szükség, amely a visszaélést kiküszöböli, ugyanakkor az alapvető jogokat elismeri. Ezeket a célokat el lehet érni szerintem akkor, hogyha ugyanolyan magas minőségű döntést hoznak minden tagállamban a menekültügyi hatóságok. Az Európai Bizottság javaslata ebben a szellemben készült, és örök örömmel látom, hogy Guillaume asszony, valamint a Polgári Jogi Szakbizottság támogatják ezt a politikát. Valójában a garanciákat növelni szeretnénk, kifejezetten a kiskorúak vonatkozó garanciákat. Egyes módosítók további rugalmasságot ültetnének a rendszerbe. A biztonságos országra vonatkozó meghatározás rendkívül ambiciózus, gyakorlatilag megváltoztatná a jelenlegi gyakorlatot egyes tagállamokban. A kompromisszumos módosító, amely az ingyenes jogi segítségről szól, szintén érdekes, ez ugyanis egy komoly jogi problémát oldana meg. Ahogy önök is tudják, az Európai Bizottság jelenleg egy új módosító, irányelv módosító javaslatot dolgoz ki. Önök, ha megszavazzák ezt az anyagot, az egy komoly benchmark értékkel bír majd, és ezt a munkát figyelembe veszi majd az Európai Bizottság a további munkája során. Örömmel állok a további együttműködés elébe. Köszönöm. E, Köszönöm, Biztos asszony, Monika Holmeyer következik a néppárt nevében, tessék. Elnök úr, tisztelt kollégák, biztos asszony. Először is köszönetet mondok a sokrétű megbeszélésekért, amelyeket a jelentéstevővel, valamint a biztos asszonyal és az árnyék jelentéstevőkkel folytathattam, és egyes területeken jó kompromisszumokat tudtunk elérni. Ahogyan Malmström biztos asszony az imént elmondta, ehhez tartozik az ingyenes jogi segítséghez való hozzáférés, a kiskorúak különleges védelme, Ugyanakkor meg tudtunk állapodni a különlegesen sérülékeny kiszolgáltatott menedékkérők problémáiban, észszerű kompromisszumot tudtunk találni a nyelvet illetően is, valamint a biztonságos harmadik országok koncepcióját illetően úgy szintén a cél az eljárás minőségi javítása, hogy kevesebb bírósági eljárás legyen másod, illetve harmadfokon, illetve azok a menedékkérők, akiket valóban üldöznek, gyorsan és következetesen hatékony védelmet és segítséget kapjanak. Kifejezetten támogatom hogy megfelelő minimum standardek valamennyi tagállamban létre kell, hogy jöjjenek. A bizottság szövegét illetően ehhez egyes módosítókat nyújtottunk be, de Sajnos egyes módosítók éppen ellenkezőjébe fordulnak. Sokféle lehetőséget ö, alakítanak ki az eljárások elhúzására, sőt a menedékjoggal való kemény visszaélésekre. Néhány példa. Például egy menedékkérő háromszor is benyújthat nem megfelelő kérelmet, és jogosult a teljes eljárásra, a gyorsított eljárás helyett az eljárást nem lehet meggyorsítani, mert akkor sem, hogyha valaki a Genfi egyezmény értelmében nyilvánvalóan nem ismerhető el menekültként. Itt említeném Tunézia, illetve a gazdasági menekültek problémáját a kísérő kérelmek a plusz új tartalom nélkül szintén benyújthatók, és itt sem lesz lehetséges a gyorsított eljárás. Ami azonban még súlyosabb, az a lemerülés, tehát hogyha valaki illegalitásba kerül, akkor a kérelmét nem kell visszautasítani. A postának ellen kell jegyeznie, hogyha egy menedékkérő negatív döntésre vár, és a, hogyha nem veszi át a, a kérelmező az értesítést, ez nem jelenti azt, hogy az eljárás meg kell szüntetni. Morales. Morales úr következik, szocialisták és demokraták. Köszönöm, elnök úr. Az egész frakcióm nevében mondhatom, hogy nagyon nehéz eh, gyakorlati és politikai helyzetben találjuk magunkat, mert eh, a tagállamok eh, egy 99 óta beszélnek arról, hogy egy ilyen menekültügyi csomagot létrehoznak, és hogyha van szükségállapot, akkor most van Észak-Afrika miatt. Ráadásul azt gondolom, hogy ami hogy most már nem csak beszélni kéne a terhek megosztásáról, hanem a gyakorlatban is tenni valamit. A frakcióm csak úgy, mint a többi frakció is egy hatékony csomagot szeretnénk létrehozni, amely majd sarokkövét alkotja az egész menekültügyi csomagnak. Ezért is fontos ez a szavazás ezen a héten, hogyha sikerül megismételni a, azt a többséget, amit a bizottságban elértünk, akkor tényleg egy olyan csomagot szavazunk meg, amely az összes komolyabb érzékenységre felel. Én menekültügyi jogászként foglalkoztam ezekkel az ügyekkel, és tudom, hogy a legnagyobb probléma az a frontloading hiánya. Ahhoz, hogy jó minőségű döntéshozatal legyen, az mindig többletköltséggel jár, nem kevesebb költséggel. Tehát amikor a tagállamok költségekről beszélnek, akkor tudniuk kell, hogy a megfelelő minőségű eljárás, a megfelelő döntés meghozatala első fokon az az, ahol esetleg lehet pénzt sporolni. Azoknak pedig, akik azt mondják, hogy ez nem egy tisztességes, fair jelentés, azoknak azt mondom, hogy olvassák el még egyszer figyelmesen, és legyenek figyelemmel arra, hogy mennyi munka volt eddig ezzel a jelentéssel. Nem csak a költségekről van tehát szó, hanem a gyakorlat harmonizálásáról is, ugyanis jelenleg túl nagyok a különbségek az egyes tagállamok között. Hogyha ezt a menekült lottót akarjuk folytatni, akkor azzal egyben figyelmen kívül hagyjuk a valóságot, mert tudjuk, hogy ténylegesen az utóbbi években estek a menekültkérő száma, esett a menekültkérők száma, most esetleg újra növekedni fog. Tehát legyen hatékony az eljárás, ez élethalál kérdése lehet egyes menekültek számára a nemzetközi kötelezettségeinket is be kell tartanunk. Köszönöm a raportőrnek, az árnyék előadóknak az áldozatkész munkájukat. Ismételjük meg a azt a szavazati eredményt, amit a szakbizottságban elértünk, és ezzel üzenetet küldünk a tagállamok felé. Remélhetőleg egy olyan csomagot fogadunk el, ami mindenki számára, vagy a legtöbb ember számára elfogadható. Köszönjük, képviselő úr! Nagy Hírs a liberális frakció nevében. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos asszony. Először is köszöntet szeretnék mondani a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek. Nagyon sok vitát folytattunk, és azt hiszem, hogy részben jó kompromisszumokat értünk el, még akkor is, hogyha mindenki tudja, hogy ez nem mindig olyan egyszerű. A liberálisok nevében elmondanám, hogy a 2012-es cél számunkra továbbra is fontos, hogy közös európai menekültügyi rendszer kialakulhasson ebben az évben, és valóban erőre kell lépnünk, a tanácsnak világos jelzést kell küldenünk, hogy ezt a célt nem veszítettük szem elől. Természetesen készek vagyunk arra, hogy tárgyaljunk, ez magától értetődik, de azt hiszem, hogy világosan meg kell mutatnunk, hogy mi ezt akarjuk, és mindenek előtt közös menekültügyi rendszert akarunk, hiszen az nem lehetséges, ahogyan már elhangzott, hogy ez szinte egyfajta menekültügyi lottó, hogy egy adott menedékkérő hol adja be a kérelmét. Ez nem fordulhat elő, és öm, az sem lehetséges, hogy a tagállamoknak saját listájuk legyen, hogy mi, jelen, mi biztonságos harmadik ország. Egy ország vagy biztonságos, vagy sem, és akkor minden egyes esetben meg kell vizsgálni, hogy az adott személy számára, aki a kérelmet benyújtja, az adott ország biztonságos harmadik országot jelenthet-e. Tehát mindig az egyéni helyzetet kell megvizsgálni, arról is meg vagyok győződve, hogy meg fogjuk nyerni emellett a tagállamokat, és a menedékkérőknek így a jövőben esők lesz arra, hogy igazságos kérelmezési eljárásban első fokon kapják meg az engedélyt, hogyha ezt az irányvet úgy hajtják végre, ahogyan mi azt elképzeljük, hiszen a menedék az egy jog, és nem pedig egy adomány, tehát ezt világosan ki kell mondanunk, és egy világos eljárásra van szükség. Mindenekült üdvözlöm, hogy elértük a kiskorúak vonatkozásában a jogok további kibővítését, ezt a liberális frakció támogatja, és örülök, hogyha a szavazáson jó eredményt érünk majd el. Köszönöm. Adam. Köszönjük képviselőasszony. Ellen Flott következik. A zöld frakció nevében kettő percben. Köszönöm elnök úr a munka ezen jelentést illetően, amelyet Szilvi Guillaume vezetett, nagyon fontos, mert Stanom asszony elmondta, ez európai rendszer három szögön alapszik, ez a menekültügyi rendszer, de ez jelenleg egy egyfajta szakadék, amelyben eltűnnek a menedékkérők jogai, és az egész védelmi rendszer hitelesség Európában. Hiszen vannak tagállamok, ahol a kedvező döntések első fokon 1%-ot tesznek ki, más országban 65% ez, aztán például Franciaországban 75% ban kaptak védelmet a koszovóiak vagy az albánok, és a fellebezés nem volt halasztó hatályú. Nos, tehát elmondhatom, hogy a tanács ezen tények fényében arra kényszerül, hogy mérlegelje az Európa Bizottság által választott opciót, amelyet Szilvi Guillaume jelentése is erősít. Tehát javítani kell a döntéshozatal minőségét első fokon, ez alapvető jelentőségű. Azt hiszem, hogy azok a tagállamok, amik nagyon sokat kiabálnak, nem azok fizetik meg ezeket a költségeket, és nem azok a leginkább befogadók, Svédország, Ciprus, Lux, Luxemburg és Belgium azok az országok, amelyek a leginkább befogadóak, és hallgassuk meg ezeket az államokat, hogy melyek a legjobb normák a nemzetközi védelem tekintetében a menedékkérők vonatkozásában. Uh, Köszönjük, Flót képviselőasszonynak. Következik Kiriakos Triantafilides az Egyesült Baloldal frakció nevében. Nagyon örülök annak, elnök úr, hogy ma végre sorra kerülhet ez a vita, és szerdán szavazhatunk remélhetőleg kimozdulhat a padhelyzetből ez az ügy, és elérhetjük a célunkat, és kialakulhat egy közös európai menekültügyi rendszer 2012-re. Figyelembe véve azt a kemény munkát, amelyet mindannyian végeztünk e dosszén, és hogy milyen komoly nehézségekkel kell szembenéznünk, ezért köszönettel tartozunk Guillaume asszonynak, aki nagyon nyitott volt a kompromisszumokra jelentősen javítható, ugyanis a jelenlegi unióban alkalmazott rendszer, amely igen nagy különbséget mutat tagállamról tagállamra. Az új rendelkezések biztosíthatják azt, hogy minden menedékkérő megfelelő módon indokolhatja a kérelmét, és hat hónapon belül megszülethet a döntés, például a személyes interjú, illetve az ingyenes segítség és tanácsadás segítségnyújtás és tanácsadás, beleértve a jogi eh, szakértelmet is, megfelelő dokumentumok egészítésével. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük. Trianta Filides kollega, a következő hozzászóló, Gerard Batten. Köszönöm. Elnök úr, a 2005-ös meglévő eh, irányelv átdolgozásáról van szó, amely eh, a menedékkérők befogadására vonatkozik. Az új irányelv a közös eh, menekültügyi és bevándorlási politika továbbfejlesztése, hogy azt a Lisszaboni szerződés is lefekteti célként. Az új irányelv célja az, hogy közös kritériumrendszert állapítsunk meg arra vonatkozóan, hogy ki érkezhet, ki kérhet eh, menedéket az különböző uniós tagállamokban, milyen feltételek mellett minősülhet menekültnek. Gyakorlatilag a menekültügyi politika és szabályok harmonizációjáról van szó. Észak-Afrikából beáramló tömegek újabb lehetőséget nyújtanak az Európai Unió arra, hogy ezen a téren is megerősítse a hatáskörét. Ugyanakkor a szuverén egyeni tagállamok, országok előjoga kellene, hogy legyen. A Lisszaboni szerződés pontosan azt hozza, amit az e- úgynevezett ellenzői vártak tőle, ezért nem bocsájtották népszavazásra, ahogy azt vártuk. Köszönjük, mondja az elnök. Daniel van der Stop független képviselő másfél percben. Elnök úr, a pártom teljesen egyhangulag az európai közös menekültügyi politika ellenzője. Erről a tagállamoknak maguknak kell dönteniük, és kiváló holland kormány van, a menekültügyben remekül járnak el, és jó lenne, ha Európa benne avat, nem avatkozna bele az olyan időkben, amiket most élünk a tömeges bevándorlás idejében, nagyon súlyos problémákat okozna ez a nemzetközi védelem. Tehát ezzel az irányelvvel valamennyi határt megnyitnánk, és Európát elárasztanák a menekültek. Láthatjuk már Olaszországban, Lampedusán, mindenki elindulna, és megpróbálna aztán Európában maradni a biztos asszony ki tudja fejteni, hogy miért Európának kellene húzni a rövidebbet, hiszen mindenki Európába igyekszik, ez az egyetlen lehetséges megoldás sokak számára. Az iszlamista konferencia foglalkozhatna ezzel a témával, vagy az afrikai egység szervezetei, és nem pedig csupán Európa. nem akarunk egy irányelvet éppen most, egy ilyen irányelvet, amikor hatalmas tömegek igyekeznek Európába. Köszönöm a többi hozzászóló következik. Az egyéni hozzászólók elsőként Anna Head. Yes. Elnök úr, napirendi ügyrendi kérdésben? A kolléga barber hordákról beszélt, akik Európába jönnek, ez a cinizmus, ez nem maradhat ellentmondás nélkül Kérem tehát, hogy utasítsa helyre a képviselő urat. We will, we will. Igaza van, a jegyzőkönyvbe ez bekerül. Köszönöm a megjegyzését, kollega úr. Uh, uh, yes, please. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil dat even corrigeren. Ik sprak niet over barbaren. Wellicht is dat in de... Nem barbárokról beszéltem, talán én a területről beszéltem, ennek a történelmi elnevezéséről. Nem barbárokra gondoltam, amikor ezt említettem, ezt akartam helyesbíteni. All these remarks will be in our protocol, so you can check. Természetesen bekerül ez a jegyzőkönyvbe, és mindenki ellenőrizheti az eredeti szavakat, az ön válaszát, a viszontválaszt. Eh, a berber barbár félreértésről lehetett itt szó. Köszönöm most valóban Anna Hedv Köszönetet mondok a jelentéstevőnek, Szilvi Guillaume-nak a remek és kemény munkáért ezzel a jelentéssel kapcsolatosan. Itt a helyes, igazságos eljárásról van szó, amelynek minden tagállamban adottnak kell lennie az EU-nak soha nem lehet működőképes közös menekültügyi rendszer, ha nem lesznek minimum standardek, és a menedékkérők jogait nem egységesítik az eljárás során. Mindezt természetesen a gyakorlatban is alkalmazni kell, következetesen egész Európában. Nos, ezt előre bocsájtva nagyon szomorú vagyok, hogy a bizottság közölte, hogy egy új javaslatot kíván benyújtani ebben a témában, amely közelebb van ahhoz, amit a tanács tart kívánatosnak. Ez, a, ez jelzi azt is, hogy ez a jelentés egyre fontosabb, hiszen az Európai Parlamentnek világos jelzést kell adnia, hogy képviseljük a menedékkérők jogait, mindenkinek joga van egy igazságos ö, ö, vizsgálatra, eljárásra, kérelme megvizsgálatakor, és ennek az első fokon meg kell történnie mind a menedékkérő számára, aki gyorsabban értesül a döntésről, mind pedig a tagállam számára fontos lesz, hiszen így a további felülvizsgálatokkal járó költségeket el lehet kerülni. Nagyon sok jó módosító van a javaslatban, mindenekelőtt azt szeretném hangsúlyozni, hogy egy módosító nagyon fontos a különleges védelemre szorulók esetében, például a kísérlet nélküli gyermekek esetében, és a családtagok helyzetét is javítani kell. Köszönöm. Köszönjük. Cecilia Wikström úgy látszik, hogy nincs a ülésteremben, ezért Tanya Fajon következik. Kettő percben parancsoljon. Köszönöm. Szeretném szeretnék gratulálni a raportőrnek. Az Európai Uniónak egységes, tisztességes menekült politikára van szükség, ezt látjuk most is, amikor elárasztják a mediterrán partokat a menekültök, menekültek. Hölgyeim és uraim, a menedékjog az egy alapvető emberi jog, nem szabad megbüntetni a menedékkérőket. Minden menedékkérőnek segíteni kell, hogy alapvető jogukat érvényre juttassák, magas európai, magas szintű európai standardokra van szükség a kérelmek elbírálása során. Úgy tűnik azonban, hogy egyre kevesebb tagállam veszi komolyan ezeket az elveket, és egyre bizalmatlanabbul fordulnak a menekültek felé. Ez történik most Lampedusa szigetén is. Ez sötét gondolatokat vet fel, és azt mutatja, hogy nem fogadjuk szívesen a menekülteket. Pedig azoknak az embereknek, akik például olyan válságzónákból menekülnek, mint Líbia, védelemre van szükségük. Az észak-afrikai és egyéb válsággócok menekültjeit a jövőben befogadóbban kell fogadni. Ezért is van szükség új menekültügyi eljárásra, ez a mi életünket is megkönnyíteni, valamint a menedékkérőkét is. Ezzel csökkenne a súlya, a ter, az a teher, amit egyes tagállamoknak viselniük kell. Szeretném, hogyha szerdán nagy többség szavazná meg ezt a jelentést, most pedig a spontán felszólalók következnek. Ge- Georgios Pakani, Papa Nikolaou az első hozzászóló. Köszönöm. Köszönöm. Egyetértek azzal, hogy szükség van hatékony eljárásra a menekült kérelmek, menedékkérelmek feldolgozása során. Hadd adjak egy példát, néhány hónappal ezelőtt Görögországban meglátogattunk, meglátogattuk a repülőtéri befogadó centrumot. És ott azt láttuk, hogy ott vannak emberek, harmadik országból származó menedékkérők, és amikor megkapta a nyilatkozatot, a formanyomtatványt, amit ki kellett töltenie, akkor görögül kezdett beszélni, és görögül töltötte ki ezt a nyilatkozatot, mert azt mondta, hogy tíz évvel korábban Görögországban dolgozott, megtanult görögül, most pedig visszajött menekültnek. E, átlátható eljárásokra van szükség csak azok juthassanak be az országainkba, akik arra érdemesek. Sajnos komoly visszaélések is történtek. hat hónappal az érkezés után megfordul a bizonyítási teher, ez egy javaslat, forduljon meg a bizonyítási teher, ez minden tagállamnak az érdekében. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să, felicit, să o felicit pe doamna Először is gratulálni szeretnék Guillaume asszonynak a kiváló munkáért. ami ezen irányelv dolgozását illeti, módosítása fontos lépés annak érdekében, hogy egységes rendszer alakuljon ki az Európai Unióban, az eljárási szabályok világossága egy hozzáadott érték ennek az új irányelvnek, amely átlátható és biztonságos normákat szab meg, kijelöli az illetékes hatóságokat, valamint annak szükségességét, hogy hatékonyabb és gyorsabb módon adjuk meg a nemzetközi védelmet. Az Európai Unió nagyon magas szintű sztenderdeket rögzít ilyen módon. Nagyon fontos az is, hogy a mm, tagállami normák harmonizációját előre vigyük, hogy ne, ne legyenek egyenlőtlenségek a tagállamok menekültügyi rendszerei között. A végső célunk az kell, hogy legyen, hogy egy hatékony közös menekültügyi rendszer jöjjön létre, ahogyan ez a stokholmi programban is szerepel. Elnök úr, hogyha van bizonyos dologról biztonság, az a következő. Az egyes EU-s tagállamok, és ezt láthatjuk az elmúlt hetek fejleményeiből, vagy évek fejleményeiből, részben a menedékjog területén, de a bevándorlás területén is túlságosan nagy kívásokkal néznek szembe. Azt hiszem, hogy ezért szükséges, hogy az Európai Unió egyre több hatáskört magához ragadjon ezeken a területeken, hogy gondoskodjon arról, hogy az Európai Unióban a menedékügy olyan elvek szerint kerüljön kezelésre, amelyek mindenki számára egységesek, igazságos eljárás, egységes standardek, az alapvető jogok biztosítása, de másrésztről a visszaélést is meg kell akadályozni, hiszen ez mindig probléma, hogy a ami, ami a tagállamokban a polgárokat nagyon erősen foglalkoztatja. Ez egy nagyon nehéz feladat, remélem, hogy sikere járunk majd. Kíros Páska, jelenetó. úr, egy percben. Preceda, vážená pani. Köszönöm. Elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák. Az irányelv javaslat a minimum szabályok, a nemzetközi védelemre vonatkozó minimum szabályokat illetően azért kerül benyújtásra, mert a tagállamok tag között minden tagállamon elég eltérő a gyakorlat. Az Európai Bizottság itt tulajdonképpen az eljárásrendet és a kritériumrendszert kívánja harmonizálni annak érdekében, hogy a átfedések és az újbóli kérelmi benyújtások gyakorlatának véget vessünk. Vannak azonban a tanácsban tagállamok, amelyek tiltakoznak ez ellen. Szerintem, hogyha nem figyelünk oda arra, amit a tagállamok mondanak, akkor a munkánk nem hozza meg a kívánt gyümölcsöt. Ezért arra kérem Önöket, hogy a tagállami hatóságokkal tovább is ára is álljunk kapcsolatban. Obermeier úr, egy percben következik, mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. A jelentéstevő az észak-afrikai áramlatok ellenére azt mondja, hogy túl kevés a menekült Európában. A család fogalmának kiterjesztése hatalmas következményekkel jár az családegyesítést illetően, hiszen az új élettársak, vagy akár a gyermekek is ezen fogalomba tartoznak majd, és különleges védelmet élveznek a különleges problémákkal rendelkező menekültek, mint a nemi identitással küzdők. Mit is ért ez alatt a jelentéstevő? Nos, ez a visszaélések előtt nyitja meg a kaput, és ezen kívül ne higgyük azt, hogy a menekültek mindenhol hasonló magas szociális nívót várhatnak. 27 tagállam van az EU-ban, nagyon különböző életstandardekkel, életszínvonallal a biztonságos szervezési ország, ország fogalmát illetően ez egy jogállam, amelyet biztonságosnak tekinthetünk-e? Tunézia és Egyiptom jó úton vannak afelé, hogy biztonságos harmadik országnak tekintsük őket. A nemzetközi védelem eh, eufemizmus a menekült eh, jogra, hiszen eh, ez elkopott ez a szó. A menedékkérők, akik a védel, biztonságos országon keresztül jönnek, egyáltalán nem menekültek. Egész egyszerűen azért, mert vannak bizony ö, szerencsétlenek, de azt nem várhatjuk Európától, hogy minden, az ország, a világ minden nem biztonságos országának lakosságát befogadjuk, az első biztonságos országban kell menedeket keresniük, amely valamennyire közel áll hozzájuk, kulturálisan vagy más szempontból. Nyugat-Európa nem szabad, hogy a világ egész lakosságának a befogadó központjává váljon, valahogy kontroll alatt kell tartani ezeket a populációs mozgásokat, Líbiából is ki kell vonulnunk, mielőtt egy földi háborúba is be, belekavarodnánk, és közel-keleten is át kell gondolnunk a politikánkat. Köszönöm, most pedig Malmström asszonynak adom meg a szót a bizottság nevében. Köszönöm, elnök úr. Ahogy azt már jó néhányszor elmondtam, hosszú idő óta folynak a tárgyalások erről, és ahogy arra Morales úr is rá mutatott. 99 óta eh, van meg az a cél, hogy egy közös európai menekültügyi rendszert alakítsunk ki. A bizottság úgy döntött, hogy 2012-re le kell fektetni ennek a rendszernek az alapjait, a jelenlegi padhelyzetet valahogy fel kell törni, és a, eh, a, látjuk már a vég elejét. Köszönöm a parlamentnek, az elvégzett munkát, ők önök is hozzájárulhatnak ahhoz, és hozzájárulnak ahhoz, hogy egy tisztességes, koherens, működőképes rendszer alakuljon ki. Az elejétől fogva világos volt számomra az egész csomaggal kapcsolatban, hogy lesznek majd módosító indítványok, nem lehet ez csak teljes mértékben az Európai Bizottság ez a javaslat. A helyzet miatt kompromisszumokra van szükség éppen annak érdekében, hogy a jogalkotói partnereink számára is elfogadható legyen ez. A holnapi, vagy szerdai szavazás eh, követően megfelelő helyzetbe kerülünk, és majd megpróbáljuk eh, a kompromisszumokat eh, kialakítani. A tanácssal kapcsolatban voltunk egész tavasszal, megpróbáltuk azonosítani a legkényesebb pontokat. Hogyha valóban szeretnénk megállapodásra jutni 2012-re, akkor ne felejtsük el, hogy a Genfi Egyezmény 60. születésnapját is ünnepeljük majd akkor, hogyha valóban méltó ünnepnek méltó módon kívánjuk ezt ünnepelni, akkor kompromisszumra hajlamot kell mutatnia mindenkinek amit egyébként pont a Libe Bizottság és az előadó, illetve az árnyék előadók kiválóan megmutattak. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük, biztos asszony. Végül, de nem utolsó sorban az előadó Guillaume asszony két percben. Merci. Merci pour toutes vos Köszönöm, elnök úr. Hadd köszönjem meg az összes kollégának, vagy majdnem az összes kollégának, hogy felszólalt itt. Holmeier asszony már elment a teremből, de remélhetőleg sikerül őt is meggyőznöm arról, hogy a tunéziai állampolgárok nem fogják lerohanni az Európai Uniót. Néhány utolsó megjegyzést tennék a témához. A cél az, hogy közelebb kerüljenek az eljárások arról szeretnénk meggyőzni a tagállamokat, hogyha az elsőfokú eljárások már megfelelőek lennének, akkor a tagállamok maguk is nyernek és pénzt takarítanak meg másik dolog, amit megjegyeznék, az az, hogy a parlament szerepe nagyon fontos, társ jogalkotók vagyunk, és az Európai Bizottság is többször kifejtette azt, hogy a jövőre nézve is rendkívül fontos a mi véleményünk. Szerdán tehát lehetőséget kapunk arra, hogy megfogalmazzuk a ténylegesen harmonizált eljárással kapcsolatos prioritásainkat. Köszönjük! Guillaume asszonynak. Ezzel le is zárjuk ezt a napirendi pontot. Szerdán délben szavazunk. A következő napirendi pont Leichtfried úr jelentése a